nek adok szót demesmaeker eh, képviselő úré a szó egy percben. Köszönöm, elnök asszony. millió gyermek kellett elmeneküljön eh, Észak-Kelet-Nigériában. Eh, traumatizált, védtelen gyermekek a nomád háborús gépezet áldozatai, a Boko Haram áldozatai. Az ember jogokra szó sincs itt ez egy egész nemzetéket aláznak meg. Az új nigériai elnök, Buhari elnök kell, hogy megvédje a gyerekeket, védje meg őket. Mert az olaj dollármilliárdok ellenére ez az ország képtelen megvédeni saját lakosait. Az olajszállítások listán elől áll az ország, ám a szegénység és az erőszak egyre terjed a katonák nem motiváltak megvédeni az elszégényedett lakosságot és a terroristák áldozatai, valamint a, a, a Boko Haram doktrének áldozatai. Csúnya látvány, ha a tükörben ez az ország. Perspektívát kell kínáljunk ennek az országnak egy jobb jövő érdekében, kereskedelem politikai, fejlesztés politikai eszközökkel jó jeleket kell adnunk ahhoz, hogy változás történjen ott. Köszönöm képviselő úr, most szeretném megadni a szót pagasa urtundua képviselő asszonynak. ms pagasa urtundua you have the floor. you have the floor in one minute. parancsoljon ön a szó egy percben. köszönöm szépen Boko Haram a vallási és politikai fanatizmus legszörnyűbb arca. Azok, akik megfosztják az általuk megtámadott közösségeket a méltó jövőtől. Pontosan ezért támadják meg a gyermekeket, hiszen ők jelentik a jövőt, az iskolásokat, nem erőszakot alkalmaznak fegyverként ha iskolák nélkül hagyják őket, akkor építsünk nekik iskolákat, adjuk nekik vissza a méltóságot, védjük meg a nigériai gyermekeket, és támogassuk az áldozatokat. Segítsük nekik az integrációt. A legsérülékenyebb sérülékenyebb emberekkel, hogy legyenek a prioritásaink, és pontosan ezért terjesztettük elő ezt az állásfoglalás indítványt. Nem szabad megfeledkeznünk Nigériáról, az ottani gyermekekről tartozunk nekik ennyivel, és nemzetközi közösségként ezt meg kell tennünk. Köszönöm. Köszönöm képviselő asszony. Corrao képviselő úrnak adok szót egy percben. Grazie, Presidente Bene, quando parliamo di, della situazione dei bambini in Nigeria. Amikor a beszélünk, és eh, a Boko Haram miatt elmenekült gyerekekről, akkor azért ki kell térnünk Nigéria speciális helyzetére is, mert egyrészt a legnagyobb ország Afrikában, másrészt a legveszélyesebb országok eh, közé tartozik, ahol nagyon nagy a szegények eh, aránya, és ahol látjuk, hogy gyermekeknek is menekülniük kell. Az UNICEF-nek egész egyszerűen nincsen pénze arra, hogy akár csak vízzel ellássa ezeket a gyerekeket. Tehát nekünk mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a nemzetközi közösség ezt a pénzt rendelkezésre bocsássa. A másik jelenség, ami ott megfigyelhető, az, hogy a gyerekeket katonaként használják, alkalmazzák. Ezzel sem foglalkozunk eleget. Ez eh, nem csak Nigériáról szól, hanem máshol is, de mindenképpen oda kell figyelni a fiatalkorú a katonai szolgálatára. Amikor a milíciákba beállnak, akkor nem szabad őket ezután megbüntetni, hanem megjavítani. Szerző Panzéri signor presidente onorevoli colleghi in nigeria l'insicurezza causata dal. köszönöm szépen elnök asszony! a boko haram fegyveres támadásainak áldozatai nigériában számosak. 1,2 millió gyermek kellett elmeneküljön otthonából, és a humanitárius helyzet egyre romlik az országban, különösen ebben a térségben. Egyáltalán nincs egészségügyi szolgálat, alig van ivóvíz, ezek a gyermek, az alu, gyermekek az alultápláltság, a malária és az erőszak áldozatai elválasztják őket gyakran, gyakran a családjaiktól, besorolják őket hadse, katonáság hadseregekbe, a lányok kényszerházasság, nem erőszak, pszichológiai abúzus áldozatai sok esetben. Sokra a gyermekeket használják élő bombaként, és besorolják, besorozzák őket a fegyveres csapatokba. Nem közösen közösségnek tennie kell valamit. Köszönöm képviselő úr hozzászólását. Hajbuk képviselő asszonynak adok szót szintén egy percben. Köszönöm, elnök asszony a nigériai helyzet drámai jellegű, időközben már a Boko Haram is felesküdött az iszlám államra, és koalícióra léptek. Ez egy olyan koalíció, amely terjeszti a terrort az országban és az egész kontinensen is. Csak az elmúlt hónapokban a Boko Haram körülbelül 1600 embert ölt meg, nagyon sokan menekülnek, köztük gyermekek is. Nigériában a legmagasabb azon gyermekek aránya, akik nem járnak iskolába, főleg és mindenek előtt a Boko Haram által terjesztett terror miatt. Nagyon sok mindent hallottunk erről. Most a nemzetközi közösségnek fel kell vállalni a felelősségét. Elhangzottak ígéretek a humanitárius segélyekkel kapcsolatban, ezt be kell tartani. Éppen ezért idéz biztos úr, nagyon örülök annak, hogy a Boko Haram áldozatai számára elkülönített forrásokat növelni kívánják. Ennek ellenére azonban úgy gondolom, hogy van némi reménység Nigériában. Kormányváltást tapasztalhattunk, ez békés, demokratikus átmenetet ígért, ami nem magától értetődő Afrikában. Az új elnök pedig most előterjesztett egy olyan programot, amely nagyon ígéretesnek hangzik, többek között, ami a korrupció elleni küzdelmet illeti, a nők és a gyermekek védelmét, valamint a hadsereg bevetését a Boko Harammal szemben. Reméljük, hogy sikerül végrehajtani ezt a programot, és úgy gondolom, hogy most mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy támogassuk ezt a kormányt, támogassuk ezt a régiót, ezt az új programot, hogy valóban sikeres legyen. Köszönöm képviselőasszony. Utolsó szerzőként Aysel a képviselő úrnak adok szót. Parancsoljon! Tisztelt képviselők! Az Európai Unió nigériai választási megfigyelőbizottságának elnökeként négyszer jártam idén ebben az országban, és hétfőn elő fogom terjeszteni az új kormánynak a végleges jelentést. Szörnyűséges a helyzet az ország északnyugati részében a Boko Haram terrorista szervezet támadásai miatt, de különösen fájdalmas az a helyzet, amelyben több ezer lány található, akiket megerőszakoltak, akiket arra kényszerítettek, hogy áttérjenek az iszlámra, kényszerházasságra kényszerítették őket, és azzal fenyegették őket, hogy élve eltemetik őket bele kell gondolnunk abba is, hogy hányan kényszerültek otthonukat elhagyni, és szörnyű helyzetben vannak. Európában nem dőlhetünk hátra, amikor ennyi szenvedést látunk, és nem elég az, hogy formálisan elítéljük ezen szörnyűséges terrorista atrocitásokat, hanem hatékony támogatásban kell részesítenünk az afrikai államok szervezetét és az új kormányt. Végre az Afrikai Egység Szervezet most úgy döntött, hogy megszünteti a Boko Haram terrorizmusát nigéria a legnépesebb afrikai ország leggazdagabb ország a kontinensen nagy tartalékai vannak. ennek ellenére több mint seventy millió nigériai polgár a szegénységi küszöb alatt él. az egyenlőtlenség óriási ez pedig kitűnő táptalaja az erőszaknak nem csak a humanitárius segélyezésre van szükség. A Boko Haram elterjedésének okait máshol is kell keresnünk, például az EU kereskedelmi politikájában, amely továbbra is elszegényíti Afrikát. A gyermekek a fő kárvallottak, ők az erőszak fő áldozatai. Őket toborozzák, és megfosztják minden jogaiktól amely jogok a gyermekeket megilletik. Az Európai Uniónak koherensnek kell lenni, hogyha a kereskedelmi politikánk továbbra is a szegénységbe dönti Afrikát, és nem teszünk semmit a méltányos elosztás érdekében világszinten, akkor nem kaphatunk a fejünkhöz, amikor ilyen szörnyű helyzeteket látunk. Ezt hívják úgy, hogy koherencia. Köszönöm. Köszönöm én is a hozzászólását és a munkáit a szerzőknek, most pedig a képviselőcsoportok vezérszónokai következnek elsőként az európai néppárt képviselőcsoportja nevében kelly képviselő úrnak adok szót. Mr. kelly you have the floor in one minute. köszönöm szépen elnök asszony elnézést kérek a trialógusom voltam jelen, ezért késtem. Nagyon fontos téma ez, és összefüggésében kell vizsgálni. A e héten folyt parlamenti viták fényében, amelyeken Merkel kancellárasszony és holland elnök úr is részt vett, ahol elhangzott, hogy Afrikára nagyobb figyelmet kell szentelni, több támogatást kell nyújtani a kontinensnek, a, például a klímaváltozás elleni harcban, a gazdasági fejlesztés tekintetében, és általában az emberek életén minőségnek javításában. Ha látjuk mi történik most Nigériában, akkor új fény vetül e témára. Látjuk, mennyire nehéz fellépni olyan csoportosulások ellen, mint például a Bokor Harum, és általában a terrorizmus ellen. Külön, és különösen a fiatalok, a kisfiú, kislányok ö, helyzete és az iskolák elpusztítása riasztó. Együtt kell működnünk az ENSZ-szel és minden egyéb nemzetközi szervezettel, annak érdekében, hogy jobb életet teremtsünk az ott élőknek. Mr. Kelly, um... Kelly úr. Okay. Kékkártyás. kérdés kapott el fogadni. Yes, Mr. Rübig. Rübig úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném Kelly kollégát megkérdezni, hogy fest a helyzet a képzéssel, oktatással? Lehetne helyben felvilágosító munkát folytatni, és a megfelelő keretfeltételeket megteremteni a felvilágosító oktató munkához ott. Yeah, my colleague, Mr. Rub Köszönöm, Rubig úr, igaza van teljesen eh, egy dolog harcolni a bokarharum ellen, a másik, hogy megteremtsük azt a kultúrát, amely szükséges ahhoz, hogy az emberek belássák az emberi jogok fontosságát és az egyének jogainak érvényesítését. Csak a megfelelő oktatási rendszer révén lehetséges ez. Ugye egy dolog a oktatási rendszer megteremtése pont az ellenkező, az iskolák lerombolása. Ez ellen kell fellépni, az alapvető feladat, és ha ezt nem tudjuk meglépni, akkor nem lesz előrelépés nyilvánvalóan. Köszönöm. Következő vezérszónokunk Valenciano képviselő asszony. Gracias, president. Köszönöm, elnök asszony nagyon gyorsan hozzászokunk a tragédiákhoz, amelyek körülvesznek bennünket. Nagyon sok délelőtt, délutánt szentelünk annak, hogy beszélünk azon emberekről, gyermekekről, akik a szenvedés áldozatai, akiket megtámadnak, akik ellen a legsúlyosabb bűncselekményeket követik el, meg fosztják őket gyermekkoruktól, oktatásuktól, a gyermekeket megfosztják a jövőjüktől. Beszélünk róluk, és gyakorlatilag hozzá is szokunk a számokhoz. De azt is tisztán kell látnunk, hogy a donorok, azok, akik elkötelezzük magunkat amellett, hogy segítünk, tisztán kell lássuk, hogy annak érdekében, hogy hatékonyan fellépjünk a Boko Haram támadásaival szemben, nem tettünk eleget az ígéreteinknek. Minden egyes elkötelezett, elkülönített euró többet, többet igényel. Éppen ezért az Európai Unióhoz és a tagállamokhoz fordulok annak érdekében, hogy a kötelezettségvállásaikat teljesítsék, és hogy valóban ennek a barbár támadás sorozatnak véget vessünk, és támogassuk az elnököt. Belder képviselő úrnak adok szót egy percben Köszönöm szépen, elnök asszony. A 11-es bekezdése az állásfoglásnak azt mondja, hogy az idézem, ki kell fejezzük együttérzésünket a gyermekek és asszonyok mellett, akiket, akik túlélték a Bokorharom vak terrorját. Itt Hassan Biterus nevét kell megemlítsem, aki Észak-Nigériából származik, és tavaly novemberben a, a Bibliával, a Bibliával kezében lépett ki a templomból, megtámadták a Bakar három szélsőségesei, és elrabolták. Hassan megpróbálta megvédeni a Bibliáját, a Bakar három terroristái ö, megölték, meg akartak ölni, de szerencsének köszönhetően túlélte ezt a támadást. Hassan Firuz és minden más terrorizmus áldozat, a Bokorham áldozatai megérdemli a védelmet, az EU védelmét is, nem csak a hazája védelmét. Egyetértünk képviselő úrral. Wautmans eh, képviselő asszony következik egy percben. Köszönöm szépen. Biz elnök asszony, biztos úr. Mindenki, aki ma hozzászól a témához, elismeri, hogy Nigériával foglalkozni kell. Több mint egy millió gyermek van, menekül, sokan kisebbek, mint öt éves. Ártatlan gyermekekről van szó, akiket megölnek, akik, akik nem járnak iskolába. A Boko Haram fél azoktól az emberektől, akik gondolkoznak, fél az igazságtól, csak a fegyverszavát érti, Figyelnünk kell arra, hogy véget vessünk e szenvedésnek, és fel kell kérjük az újra megváltozott elnököt, hogy védje meg az emberi jogokat, és vesse be a reguláris hadsereget annak érdekében, hogy megvédjék ezeket az embereket. És gondolunk azokra a nőkre, akiket, akiket tömegesen erőszakolnak meg. Minden támogatást meg kell adnunk, amely a kezünkben van. Felhívok mindenkit arra, hogy engedjék meg az abortuszt azon gyermekek, azon asszonyok esetében, akiket megerőszakoltak, és így lesznek várandósak. Margarina asszony is beszélt erről. Képviselő úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Évek óta ismerjük azt, hogy az Európai Unió milyen felhívásokat intéz a tagállamokhoz azért, hogy a Boko Haram elleni küzdelmet intenzívebbé tegyük, de sajnos túl kevés történt túlszájtések, a nők elleni erőszak napirenden vannak. Öngyilkos merényleteket követnek el gyermekkatonák, és szisztematikusan pusztítják el a keresztény falvakat. Észak-Nigériában jelenleg 1,2 millió gyermek menekül, kényszerült elhagyni otthonát, és az UNICEF szerint ezen gyerekek fele 5 év alatti. A szomszédos országokba is elűztek gyerekeket. Hogyha az iszlamizmus elleni harc Nigériában, illetve az gyűlölő barbár terror elleni harcot nem támogatjuk konzekvens módon, akkor tisztelt Hölgyeim és Uraim, nem kell csodálkoznunk azon, hogyha a következő bevándorló cunámi elindul. Következő hozzászólónk Hetman képviselő úr egy perc áll rendelkezésére. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, koleżanki i koledzy. Köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim. A nigériai konfliktus eh, miatt ezrek haltak meg, és két millióan menekültek el. Eh, Nigéria társadalma úgy néz ki, hogy 40% eh, szegénységi küszöb alatt él, az áldozatok nagy része gyermek, akiknek nincsen hozzáférése sem oktatáshoz, sem pedig egészségügyi ellátáshoz. Tehát átfogó lépésekre van szükség annak érdekében, hogy eh, javítsunk a politikai helyzeten, ezen túlmenően humanitárius segítségre is rászorul az ország. Örülök annak, hogy a bizottság 20 millió eurót eh, nyújtott segítséggyaránt a közelmúltban és további pénz is várható. Ugyanakkor látnunk kell, hogy ez, a pénz, ez az ország sokkal több pénzt igényel. Képviselő úr, Ujazdowski képviselő úrnak adok szót szintén egy percben. Pani przewodnicząca, koleżanki i koledzy. Köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim, Nigériában elképesztő barbár tettek szemtanúi vagyunk. Én támogatom azt, hogy az Európai Unió tegyen bizonyos lépéseket, amelyek eh, révén enyhíthető a nigériai lakosság eh, szörnyűséges helyzete. Eh, külön ki kell itt térni a gyermek és női áldozatokra. A nigériai hatóságok éppen ezért cselekvési kényszerben vannak, Ugyanakkor nyíltan kell beszélnünk ezekről a problémákról, például arról, hogy a társadalom egyes rétegei gyűlölettel vannak a kereszténység iránt, és hogy ez is a probléma része. Képviselő úr hozzászólását Koradza Bild képviselő asszonynak adok szót. Half a million people. Félmillió ember, félmillió gyermek menekült el otthonáról, sok esetben a családjuktól elválasztva, mióta hat éve a Bokar Haram terrorizmusa elindult, és rémület bejtette Nigériában és a környéken élőket. Erősen el kell ítéljük a gyermekek kényszerrabszolgaság, szexuális rabszolgaságát, kényszerházasságát, és bármilyen erőszakot a gyermekek ellen. A, a családok, az áldozatok és családjaik felé kell forduljunk. Gondoljunk a Siboki iskolás lányokra, akiket másfél évvel ezelőtt raboltak el, és ezt a több, a több ezer lányra kell gondolnunk, akiket, akiket Nigériában elraboltak. Üzenetünk kemény kell legyen. Azt kell üzenjük nekik, hogy nem felettük el őket, velük vagyunk, ám többre is szükség van ahhoz, hogy mozgósítsuk a segítséget Európában, a nemzetközi közösséggel együttműködve, támogatva a nigériai kormányt és az Afrikai Uniót abban, hogy megvédje a gyermekeket, vizsgálja ki a bűncselekményeket, és lépjen fel az elkövetők ellen. A gyermekek alapélelmezését, vízevolalátását, lakhatását, egészségügyellátását, iskoláztatását meg kell szervezni, napirenden kell tartani a gyermekek sorsát addig, amíg erre szükség van. Köszönöm képviselő asszony, ezzel a képviselői hozzászólások végére értünk, most viszont túl sok képviselő jelentkezett, és összesen nyolcan, és ennyi képviselőnek nem tudok szót adni, úgyhogy a sorrendiség fog dönteni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 Egyetértek azzal, amit elhangzott. Köszönöm az állásfoglalás szerzőinek a munkáját, illetve mindazoknak, akik elítélték az erőszakot Nigériában. A számok itt már elhangzottak. Két millió menekült van az országon belül, több ezer nőt és gyermeket öltek meg, civileket, 10 millió gyerek nem jár iskolába Nigériában. Ez az egész világon a legnagyobb iskolából kimaradó gyerekszám. Szerintem erről beszélnünk kell, nem szabad a problémát lebecsülni csak azért, mert közvetlenül nem érint bennünket, nem úgy, mint mondjuk a közelkeleti események. A bizottságnak sokkal aktívabbnak kell lenni, éppen ezért én azt szeretném, hogyha a biztos többet tenne annak érdekében, hogy a humanitárius segítséget megkapják a nők és a gyermekek ezeken a e, területeken. E, fontos, hogy azok a pénzek, amelyeket a donorok odaígértek, azok meg is érkezzenek, ez eddig nem volt így. Jurek képviselő úr. Jurek képviselő úr. Köszönöm, elnök asszony. Néhány hónapja azt e, gondoltuk, hogy a Boko Haram védekező álláspontra szorul, mivel támogattuk a kormányt, azt gondoltuk, hogy majd egyre kevesebbet hallunk az ottani eseményekről, de azt láthatjuk, hogy a Boko Haram továbbra is aktív. Úgyhogy igazából csak üres szólamok hangzottak el, nem tettünk eleget. Ami Afrikában történik, a nagy tavak környékétől egészen Közép-Afrikáig az a legnagyobb geopolitikai tragédia, amely most a világon történik. A legjelentősebb humanitárius tragédia. Éppen ezért Európa az afrikai országokkal együtt és a nigériai kormányjal együtt nem csak több állásfoglás kell, hogy elfogadjon, hanem arra is gondolnia kell, hogy hogyan tudja ezt a helyzetet megszüntetni. Okay. Thank you very much. Köszönöm szépen. Nigériában a Boko Haram csoport és a katonai erők, valamint az önvédelmi erők összecsapása egy rettenetes humanitárius válságba eszkalálódott. A legutóbbi támadás sorozat 500 ezer gyermeket érintett, ezzel az ország északkeleti ország ország részben 1,4 millióra nőtt az elmenekült gyermekek száma. Ezek a gyerekek ki vannak téve a kockázatnak, mindenféle erőszak kockázatának elválasztva a családjaiktól, annak ellenére, hogy az Európai Bizottság kötelezettséget vállalt, hogy pótlagos pénzeket költ a humanitárius segély folyósítás érdekében, szeretném kifejezni aggályomat abban, hogy a vállalások és a teljes kifizetések között az UNICEF működésében egy hiány adódott ha lehetőleg gyorsabban be kell, véget kevessünk a Boko Haram erőszakosságának, biztonságot kell teremteni az országban, és a, a terrorizmus kiváltó okait, valamint az illegális migráció kiváltó okait kell kezeljük itt. Köszönöm, Kiucsuk képviselő úr. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, днес тероризмът се... Köszönöm szépen, elnök asszony. A terrorizmus ma a legsúlyosabb probléma világszerte. Minden állampolgárt fenyeget, függetlenül attól, hogy milyen etnikai van vagy hol él. A bokorharum barbarizmusa jó példa erre. Ez a terrorista szervezet egyre inkább fenyegeti Nyugat-Afrika és ezen belül Nigéria biztonságát. Továbbra is rabolnak el embereket, öngyilkos merényleteket hajtanak végre, és átfertőződik a tevékenységük a szomszédos országokra is. Ezért fontos az Európai Bizottság nyilatkozatában hívja fel a nemzetközi közösséget arra, hogy több finanszírozást adjanak a humanitárius segélyekre. A nemzetközi közösséggel együtt kell támogassuk az újra megválasztott nigériai elnököt is, aki szigorú intézkedéseket kell hozzon, annak érdekében, hogy megvédje a polgári lakosságot az országban. Különös hangsúlyt kell helyezni a nők és a gyermekek védelmére, támogatva őket, ha áldozatokká lesznek. Következő hozzászólónk Lokbiller képviselőasszony. asszony lochbihler no castaldo Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Amikor eh, halljuk eh, a Nigériából érkező híreket, eh, gyakorlatilag minden a háborúról szól. Az 5 és 14 év közötti gyermekeket a legszégyentelenebb módon használják fel öngyilkos merényletekhez. Az ENSZ és az UNICEF is kijelentette már, hogy 50 millióból, az 50 millió ígért összegből csak egy töredék érkezett meg. Sokkal többet kell tennünk, sokkal több forrás kell biztosítanunk, intézkedéseket hoznunk, hogy a civileket védjük, és a megerőszakolt nőknek biztosítaniuk kell az egészségügyi ellátást, és az abortuszt is lehetővé kell tenni számukra. Egyértelműen be kell látnunk azt is, hogy hosszú távú politikát kell folytatnunk, a terrorista problémát, a terrorizmus problémáját a gyökerénél kell kezelnünk, a szegénységet, a korrupciót, a hat, nem hatékony kormányzást kell orvosolnunk, hogyha ezt nem oldjuk meg, akkor sem fogjuk meg tud, megoldani a problémát sem ott, sem máshol. Ezt a válságot és a jövő válságait meg kell előznünk, ez a fő feladatunk. Köszönöm, következik. Köszönöm, elnök asszony. Természetesen én is elítélem eh, Boko Haramnak a tetteit, amely hozzájárult eh, a eh, gyermekek és nők elüldöztetéséhez. A Boko Haram nem csak Nigériában, hanem Nigérben és Csádban is aktív. Elfogadhatatlan, hogy gyerekek ne járhassanak iskolába, és megfosztják őket a gyermekkor örömeitől el, kiragadják őket a családjukból. Ez a terrorista csoport keretényeket is célnak tekinti. Az elmúlt években tízezer ember halt meg. 250 ezer ember eh, menekült el miattuk. A Boko Haram által elkövetett eh, gyilkosságok elfogadhatatlan bűncselekmények. Én személyesen is elítélem ezeket, és mindenfelet felszólítok arra, hogy vessenek véget a terrorista erőszaknak. El kell vágni a Boko Haram pénzforrásait, és fel kell lépni az őket támogató erők ellen. Meg kell erősítenünk a humanitárius segítségnyújtást, segíteni kell az elmenekülő gyerekeknek. Nigéria egy gazdag ország, amely számos forrással rendelkezik, ugyanakkor a nigériai lakosság szegénységben él, és olyan helyzetben él, amelyben lábbal tiporják az emberi jogokat. Alultápláltság, korrupció, mindez táptalaja a terrorizmusnak, és a Boko Haram terjedésének kedvez. A dzsihadisták szervezete az iszlám állammal is szorosan együttműködik. A Boko Haram egyre jobban terjeszti ki tevékenységét más országokba, rémtetteket hajt végre, gyermekeket erőszakol meg, bombákat használ fel. 2000 óta nagyon sok gyermek kényszerült arra, hogy elhagyja otthonát és máshol találjon menedéket. A Boko Haram elleni küzdelem érdekében a szegénységgel szemben is fel kell vennünk a küzdelmet, a terrorizmus kiváltó okait kell legyőznünk. Az óriási kőolaj bevételek Nigériában a lakos igazság hasznára kell, hogy forduljanak, nem pedig másokéva. Stier képviselő úrnak adok szót. Stier képviselő úr. Hvala predsjednice. Evo za početak želio bi izraziti sučut obiteljima. Köszönöm szépen. Szeretném kifejezni együttérzésemet az áldozatok és családjaik irányába több százezer gyermeket elmeneküljön a legutóbbi időben is otthonából a Bokor három támadásai miatt. Támogatni kell Nigériát a szervezet elleni harcában. Ezért üdvözlöm az elnökök értekezletének azon döntését, hogy meghívjuk Buhari elnököt jövő évben az Európai Parlamentbe. Humanitárius segítségnyújtása is szükség van, ám a nigériai kormányt is támogatni kell, abban, hogy kezelje a kiváltókokat, például a, a szélsőséges szegénységet és a társadalmi egyenlőtlenségek, valamint a, a korrupció elképesztő gyakorlatát. E, e, hihetetlen, hogy egy ilyen gazdag országban, mint Nigéria, a lakosság kétharmada szegénység küszöb alatt él. Ez a radikalizmus melegágya, és ez, ennek áldozata most a nigériai társadalom. Ez az Európai Bizottság is kell hangsúlyozza a korrupció elleni harc fontosságát. Köszönöm, ezzel a kezdélyi eljárásnak a végére értünk, és megadom a szót Stylianidis biztos úrnak, hogy zárja a témát. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! Köszönöm, hogy lehetőséget adtak arra, hogy kommentáljam az észak-kelet-nigériai térség biztonsági helyzet, különös tekintettel a gyermekek helyzetére. Köszönöm a hozzászólásokat, és ezt a nagyon gazdag és színes vitát. Én magam két-három nap ezelőtt ott voltam, a Bokorharum által ellenőrzött területekhez nagyon közel jutottam, és világosá vált számomra is, hogy a Bokorharum által elkövetett erőszak továbbra is riasztó mértékű, és nem látható, egyelőre nem körvonalazódik a megoldás. Némi előrelépés történt a Bokor Harum elleni fellépésben az új nigériai hatóságok részéről a szomszédos országokkal együttműködve, ám a terroristák továbbra is támadásokat követnek el. Szinte napi gyakorlat ez ebben a térségben. Ez nem csak az emberi szenvedés és a biztonság hiányát terjeszti, hanem azt is látnunk kell, hogy gyermekeket egyre inkább használják fegyverként öngyilkos merényletek elkövetésében. Ez a helyzet elfogadhatatlan, és folyamatos ö, fellépésünket igényeli. A Bokor Harum által kiváltott válság az egyik legszörnyűbb humanitárius válság globális szinten is. Az otthonukból elmenekültek száma észak Kelet-Nigériában két millió fölé emelkedett, és a Csád tó térségében 700 ezer gyermek kellett elmeneküljön otthonából. Jó részt nem vannak, hanem családok fogadták be őket. Élelmiszerre, oktatásra van szükség, egészségügyellátásuk sem biztosított. Sebezhetőségük könnyű célponttá teszi őket a visszaélések gyakorlata előtt, és kizsákmányolják őket nagyon gyakran. Közelről kell figyelemmel kísérjük az eseményeket, és tesszük is együtt az EU, az ENSZ és más civil szervezetek, humanitári szervezetek összefogásával ott helyben. Több eszközünk segítheti Nigériát. Egyrészt humanitári nyújtás révén az Európai Unió a térségben egészségügyi, élelmiszer ellátási lakhatási, védelmi, víztisztítási szolgáltatásokat nyújt, különös tekintettel, különös hangsúlyjal a gyermekekre. Az Európai Bizottság a vezető humanitárius donor Nigériában már a Bokor Harum válság kezdete óta 20,5 millió eurót mozgostottunk ebben az évben erre a célra, és 42,5 milliót az egész csáttérségi nagyobb régió tekintetében. Jelenleg készülünk fel arra, hogy támogatást nyújtsunk a nemzetközi közös task force működésében, amelyet az érintett országok állítottak fel. Jelentős összeget küldöttünk el, kb. 50 milliót erre a célra, ám még nem minden feltétel valósult meg arra, hogy folyósítsuk ezeket az összegeket. Még jobban át kell látni a szervezetek működését. Az Európai Uniónak konkrét erős ellenes projektekre van szükség, amelyek megakadályozzák a lakosság további radikalizálódását, és az emberi jogok betartását kell megköveteljük a katonai műveletek tekintetében is és át kell alakítani Nigéria büntető jogi rendszerét, és annak érdekében, hogy választ tudjanak adni a terrorizmus kihívásaira. Az Európai Unió fejlesztési segítsége az IDF keretein belül az okokat kell kezelje, a radikalizálódás, az erőszak fokozódásának, fokozódásának megállítsa, olyan projekteket is kidolgozom, meg a gyermekvédelem és az ifjúsági igazságszolgáltatási rendszer erősíti, a gyermek egészségügy, a gyermek áldozatoknak nyújtott pszichológiai segítségnyújtás tekintetében is a térségben Nigéria prioritást élvező ország az Európai Unió a Children Armed Conflict kezdeményezése tekintetében is a gyermekek fegyveres konfliktusban való szerepéről szóló ENSZ jelentésének megfelelően rangsorolva a térséget. Megteszünk mindent tehát annak érdekében, hogy a, a bokorharom erőszaktételének áldozataivá vált gyermekek helyzetét javítsuk, ám nagyon a felelősség jelentős részben a tagállamok kezében van, akik továbbra is támogatást kell nyújtsanak. Együttműködünk a tagállamokkal is, az ENSZ szervezeteivel, a civil szervezetekkel és humanitárius szervezetekkel, amelyek a térségben működnek. Köszönöm. Nem biztos úrnak a záró gondolatait tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy hét állásfoglalásra irányuló indítvány érkezett be a vita lezárásaként és egyben ezzel a bejelentéssel a vitát is lezárom. szavazásra a vitát